Good morning, colleagues, ladies and gentlemen. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Let us start our committee meeting. Én megkezdeni a szakbizottsági ülés munkáját. As usual. Szokás szerint Azzal kezdenénk, hogy fogadjuk el a napi rendet. Nagyon fontos, hogy március 22-én csütörtökön, magyarul holnap, 9-től 12.30-ig a szakbizottsági ülésünk, ezt az ülésünket törölték. mert bizonyos napirendi pontok kiestek a napirendről, úgyhogy holnap nem lesz szülés. Hogyha nincsen ellenvetés, olyba veszem, hogy elfogadtuk a napi rendet. Köszönöm szépen. Nincsen, nincsen különleges bejelenteni valóm. Köszönöm az első alelnöknek, hogy megjelen. Of minutes of meetings. Az ülések jegyzőkönyveinek elfogadása január 22-23-ai ülés, hogyha az ülés végéig, a mai ülés végéig nincsen ellenvetés, akkor elfogadottnak veszem a jegyzőkönyvet. Az első tartalmi napirendi pontunk, a négyes pont, a kis- és középvállalkozások definíciója nagyon lényeges kérdés. Lehet, hogy néhány éves késésben vagyunk, de mégis nagyon fontos az a kérdés. Ez egy szóbeli választ igénylő kérdés. Markus Piper kollégánk az előadó. És itt van az összes árnyék előadó is. A kis és közép vállalkozások és a közép nagy vállalkozások be, definíciója nagyon fontos kérdés, mert, mert meghatározza, hogy kire vonatkoznak a jogszabályok. A COSMA egy kis és középvállalkozásokra tervezett célzott program, elsősorban innovációval foglalkozik. A szóbeli kérdés, és az erre vonatkozó állásfoglalás célja, hogy stimuláljuk a definíció egyeztetésére vonatkozó vitát, hogy egyértelmű legyen és méltányos a jogi szabályozás a kis- és középvállalkozások számára. Tájékoztatnom kell önöket, hogy 45 percünk van erre a vitára, 10 órára végeznünk kell vele. Hogyha megkezdhetném a vitát, szeretném Piper urat, a jelentéstevőt megkérni, hogy mutassa be a szóbeli választ igénylő kérdést, illetve az állásfoglalás tervezetet. Markus. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr valóban nem hiszem, hogy későn gondolkodtunk volna ezen el, de szerintem ezzel a szóbeli kérdéssel a bizottsággal konzultációt folytatunk a KKV-k definíciójának újbóli megalkotása szempontjából. Ebben a körben úgy vélem, hogy eh, a kis és középvállalkozások jelentőségét nem kell még jobban kihangsúlyoznom. Tudjuk, hogy 25 millió eh, cég az EU-n belül a jelenlegi definíció szerint eh, KKV-nak minősül. És lehet, hogy sokak számára meglepő az, hogyha egy autót gyártanak valahol, akkor ez az autó 70-75%-ban KKV-k által jön létre a beszállói hálózat által, és nem pedig a nagy koncernek által, amelyek majd egyébként ezeket eladják később. Kis cégekről van szó, amelyek a régiókban is gyökerekkel rendelkeznek, és a helyi gazdasági összenövés miatt nagyon fontos szerepet játszanak a gazdasági fejlődés szempontjából. Persze a kis cégek ki vannak téve a különböző jogszabályoknak, mint a teljes gazdaság is, de úgy véljük, és szerintem minden frakció ebben egyetért, hogy egy olyan cég, amely nem rendelkezik egy nagy jogi szolgálattal, főként az európai jogszabályok tekintetében a termékbiztonság, a vegyi biztonság az adatvédelem szempontjából, és per őrek is vonatkozik eh, az európai szabályozás, viszont ez néha nagy gondokhoz vezet, ugyanis nem rendelkeznek szakértőkkel a vállalatoknál, akik ezt fel tudnák dolgozni, és pénzük sincsen arra, hogy egy saját adatvédelmi biztost jelöljenek ki, vagy egy munkavédelmi biztost, vagy akármit, amit előírnak, és nincs pénzük arra, hogy a teljes támogatási apparátushoz, ahonnan az EU pénzeket kezelik, olyan igényeket nyújtsanak be, amelyek már sikeresek lesznek. Ezért szeretnénk ezeket a különbségeket leküzdeni a nagyobb cégekkel szemben, és ez néha egészen jól működik, főként ami a Horizon 2020 vagy a Kozmához való hozzáérést illeti, a strukturális alapok esetében is nem csak, hogy kvótákat vezettünk be, hanem a bürokratikus könnyítés is egészen jól működik itt más területeken is engedélyeztünk kiveteleket jogalkotóként, mint például az emissziós kereskedelemnél, amikor egészen kicsi vállalkozásokról van szó. Mégis ezek a cégek is végrehajtják ezeket a kibocsátási mm, előírásokat, de mégis még nagyobb bürokrációs teher. Tehát miért kell egy új definíció a KKV esetében? 14-15 évvel létezik már a jelenlegi definíció, és azóta sok minden történt, és úgy vélem, hogy felismerhetjük azt, hogy az eddigi forgalom által az elmúlt 15 évben történ, kell egyfajta felfele történő kiigazítás. Hogy hogyan fog ez megtörténni, erről majd még beszélnünk kell. A második dolog, amit javaslunk, az az, hogy azok a cégek, amelyek nem rendelkeznek KKV státusszal most, de a pozitív forgalom növekedés, illetve foglalkoztatottsági növekedés miatt most már nem rendelkeznek ezzel, megtartatsak csak mégis a KKV státuszokat. Vannak olyan cégek, amelyek a KKV státusszal, akarattal visszaélnek, annak érdekében, hogy KKV-k lehessenek, itt a bizottságnak ügyelnie kell, hogy itt ne úgy jön létre ez a könnyítés, hogy ez utat nyit a visszaélések irányába. Mindig is arra kell koncentrálni, hogy a valós kkv tudjuk támogatni. Úgy vélem, hogy egy kicsit el kell tekintenünk a kvantitatív kritériumoktól, tehát a forgalom mennyisége, a foglalkoztatottak száma, sokkal inkább egyfajta megbízhatósági kritérium kell, például magas saját tőke arány, családi vállalkozás, lehet, hogy valahol magas az export, de nagyon kevés a foglalkoztatott, tehát el kell gondolkodnunk azon, hogy a cégeket hogyan lehet ebben az esetben is jobban segíteni azért, hogy hozzáférhessenek a nemzetközi piacokhoz. Ebben az értelemben már az EFSI-nél is, tehát az Európai Befektetési stratégiai befektetési alapnál és eh, bevezették eh, a small mad caps eh, kifejezést az 500 foglalkoztatottal, vagy hogyha az új EU védelmi kezdeményezésre gondolunk, akkor ott is van lehetőség arra, hogy a KKV-k amelyek 3000, max. 3000 foglalkoztatottal rendelkeznek, részt vegyenek ebben a eh, védelmi alapban. Tehát hangsúlyozom, hogy nem a mennyiséget kell figyelembe vennünk, a minőséget, nem arról van szó, hogy azok a kis cégek, amelyek eddig is kkv voltak, az ő helyzetük rosszabb legyen, nem a, arról van szó, hogy az EU-s szabályokat szeretnénk aláásni, csak szeretnénk eh, könnyítést adni administratív szempontból, és szerintem minőségi kritériumokra van szükség, nem pedig mennyiségére, mennyiségieket pedig ki kell igazítani. Köszönöm szépen, kedves kolléga, hogy felvezette a témát. Patricia Tolja asszony, az SND árnyék előadója, illetve a szakbizottságunk első alelnöke. Köszönöm, elnök úr! El kell mondanom, Nagyra értékelem az előadó által elmondottakat, nevezetesen, hogy milyen célokkal alkotta meg ezt a javaslatot. Ugyanilyen őszintén el kell mondanom, hogy nagyon sok ellenvetésem van, és nagyon összezavart ez az állásfoglalás tervezet. Maga a cél elfogadható. Olyan kifogásaim vannak például, hogy ez az állásfoglalás tervezet nagyon ellentmondásos véleményem szerint a kis- és középvállalkozások ügyét, ami egy nagyon konkrét kérdéskör, bár különböző országokban különböző méreteket határoznak meg, vannak kisebb és nagyobb mérethatárok. A KKV-k és a középvállalatok együttes kezelése az ezernél több főt foglalkoztató cégekre gondolok, ez nagyon zavaró. Hogyha az európai ipar 29%-át a KKV-k képviselik, vagy 99%-át, akkor 1% marad a többiekre. A kis és középvállalkozók támogatások, vállalkozói támogatások nagyon elterjedt eszközök az Európai Unióban. Itt vannak az ellentmondások és a veszélyek is abban, hogyha ezt a két ügyet összekeverjük, összemossuk a középvállalatokról, vagy a kis- és középvállalkozásokról beszélünk. A kis- és középvállalkozásokat büntetjük azokat, amelyek nem törtek be külföldi piacokra. Ezzel gyengítjük is őket. A gyengébb cégeket is segítenünk kell. Pénzügyi feltételekről is beszélünk, azokról beszélünk, amelyek termelővállalatok, vagy pedig minden cégről a pénzügyi rendszeren belül. A konzultáció még nem zárult le, ha jól emlékszem, május közepén zárul. Arról kell gondoskodnunk, hogy ezt az állásfoglalást elkészítsük, ki kell várnunk a konzultációs folyamat eredményeit, már ami a KKV-k fogalmának meghatározását illeti. Köszönöm szépen! Az ECR nevében Basír úr következik. Köszönöm, elnök úr. Én a KKV ágazatban dolgoztam megválasztásom előtt 35 évig, és mint ilyen, úgy gondolom, hogy gratulálni kell a szakbizottságnak azért, hogy ezt a csoportot létrehozta, és megpróbáljuk meghatározni a KKV-k fogalmát és támogatni a kis- és középvállalkozásokat. Valóban a foglalkoztatásért zömében a KKV-k felelősek minden segítséget megérdemelnek, hogy a jogszabályi környezetben, a bürokráciában jobban eligazodjanak. Mindenképpen lehetővé kell tenni, hogy hatékonyabban dolgozzanak és koncentrálni tudjanak a legfontosabb feladataikra Köszönöm Piper úrnak, az előadónak, hogy ezt a javaslatot felvetette és bemutatta. A szövegtervezet figyelembe veszi a meglévő kihívásokat a KKV-k számára a napjainkban, és mint korábban említettem, az administratív terheket is meg kell vizsgálni, amelyek rájuk hárulnak. Gyakran beszélünk jogszabályalkotási szövegekben a KKV-król, de erősebb jelzésre van szükség, hogy, ő, hogy milyen létfontosságúak a gazdaságunk számára. Nagyon nagy kíváncsisággal várom a tárgyalásokat. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, kedves kolléga. A következő hozzászóló az Alda nevében. Naptagá asszony. Thank you, Chair. First of all, I would like to Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Piper úrnak a munkájáért. Mindazonáltal én nem látom, hogy a definíció tekintetében olyan nagyon előre tudnánk lépni, hiszen a nyilvános konzultáció még le sem zárult, ezért sok módosítót nyújtottam be. Hadd mondjak egy példát azt gondoljuk, hogy a definíció nem feltétlenül kell, hogy újra tárgyalásra kerüljön, inkább a bizottságnak kéne pontosítani azt, hogy eddig mire gondoltak. Említi az alkalmazottak számát, hogy ez ne legyen kritérium arra vonatkozólag, hogy egy KKV ezen túl KKV-nak minősül-e vagy nem. Miért? Ezzel a kritériummal dolgoztunk már kb. 15 éven keresztül. Elfogadott kritérium jelen pillanatban Európa szerte a dolgozók száma, és mivel a KKV-k az összes vállalkozás 99%-át teszik ki, ezzel kapcsolatban is szeretnék majd egy módosítót benyújtani, illetve azzal kapcsolatban, amit az előttem szóló mondott, nagy mért, nagyon nagy lelkesedéssel várjuk a további együttműködést ezen témában. Köszönöm szépen kedves kolléga hozzászólását. Most a GUE nevében López Bermeho asszony következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy a KKV-k nagyon fontosak Európában. A gazdaságnak jelentős részért felelések, tevékenységükkel nagyon sok javat állítanak elő. De az is megjegyzendő, hogy vannak olyan cégek, amik a joghézagokat és a jogszabályok bonyolultságát kihasználják, és arra használják, hogy például mondjuk a adókedvezményhez jussanak, és olyan kedvezményekhez, amik nem járnának nekik. Azt gondolom, hogy ez a javaslat érdekes, de nem eléggé jó struktúrát megnyitja a lehetőséget a jogszabály pontosításához, de talán nem is szándékosan a mikrovállalkozásoknak óriási csapást fog jelenteni, hogyha ezek a változtatások megtörténnek. Pedig Európa gazdasági struktúra szempontjából nagyon fontosak a mikrovállalkozások, és továbbra is azt gondoljuk, hogy a cégek besorolása szempontjából az alkalmazottak száma fontos szempont kell, hogy maradjon. Így tudunk a valódi KKV-k és a KKV-nak látszani tűnő cégek között. Tehát, hogy rövidre vágjam a dolgot, rövidre zárjam a dolgot. Ha a nagyobb cégeket és a közepes tőke erejű vállalkozásokat is be akarjuk venni, az nem megoldás, ez a jogszabálytervezet csak a KKV-kra vonatkozón szerintünk. Köszönöm, kedves kolléga, hozzászólását. Dario Tamburano következik az IFTD képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is csatlakoznék azon kollégákhoz, akik nagy örömmel látják ezt a tervezetet. Talán ismétlem magam, illetve ismétlem az elhangzott információkat, de a KKV-k az Európai Uniós vállalkozások 99%-át teszik ki. Kényes a helyzet, mert az ajánlás nem éri el azt a szinte szent egyensúlyt, amit szeretne. Igaz, hogy a szövegeket soha nem frissítették, de az időközi értékelések 2006, 7 és 9-ben, illetve az azóta lezelőtt nyilvános konzultációk mindig pozitív keretet nyújtottak, hogy értékesnek tekintsük az eddig elfogadott jogszabályokat, és szerintem nagyon óvatosan kell belenyúlnunk a kritériumokba, különösen akkor, amikor nincs is szükség arra, hogy módosítsuk őket. Szerintem ez az egyik fontos dolog, és általánosságban elmondhatom, hogy az állásfoglalást szerintem nem hagyhatjuk jelen formájában. El kell gondolkoznunk azon, hogy milyen lehetséges hatásai lennének, amikor egy politikus megváltoztatja a jogszabályokat, akkor előre kell gondolkozni és értékelnie, hogy milyen hatása lesz a javaslatának. Az Európai Bizottság egy rövid hatásvizsgálatot végzett, vagy végez, amiben a termelékenység szempontjából kívánják megvizsgálni gazdasági szempontból e változtatások hatását. Úgy gondolom, hogy a kritériumokat, amiket Piper úr javasol, mint például az export intenzitás, a tőkeerő, ezek mellett újabb adhok javaslatokra lehet szükség, hogy biztosítsuk a KKV-k helyzetét. Azt gondolom, hogy maradjunk a józan észnél, és tartsuk tiszteletben az eddig elért eredményeket. Március 23-án fog lejárni ez a vonatkozó jogszabály, nem értem, hogy miért kell ennyire rohannunk. El kell gondolkoznunk jobban. És ráadásul nem véletlen, hogy a nyilvános konzultáció még zajlik. Ez lehetővé tenné az összes érdekelt félnek, hogy az ajánlásokról a véleményüket kifejtsék és módosításokat javasoljanak. Az az nem szavaimat, hogy nem gondolom, hogy felelős magatartás és csatlakozom, amit az előttem szólók mondtak, hogy nem szabad alábecsülnünk a nyilvános konzultáció hatását és szerepét. Mint az FDD tagja, azt kérem, vagy várjunk, amíg a nyilvános konzultáció lezárul. Tehát halasszuk el a határidőket. Köszönöm szépen, most Benszen kolléga kap szót. Er Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos a KKV kérdését, illetve a KKV méretének a kérdését megvitatni. Egy sor kolléga rámutatott már is a mai nap során, hogy az európai vállalkozások 99%-a kis és középvállalkozás, ezért az ő definíciójuk megváltoztatása során nagyon alaposan végig kell gondolni a kritériumainkat. Én most saját nevemben, illetve az KKV Europe elnökeként is szólalok fel, és a KKV-k definíciójának az újraértékelése kapcsán óvatosságra intek. Nagyon fontos az, hogy megakadályozzuk a nagyvállalatoknak az, hogy olyan struktúrákat hozzanak létre, ami lehetővé tenné nekik, hogy rossz hiszeműen kiaknázzák a KKV-knak biztosított előnyöket. Ezek nagyon gyakran méretük szempontjából és tőkerejük szempontjából közepes méretű vállalkozásnak minősülnek. Az SME Europe, a KKV-k Európai Érdekvédelmi Szervezete szeretné, hogy a támogatás, ami Európában a KKV-k számára létezik, ne a közepes tőkerejű vállalkozásokat ö, gazdagítsa, hanem a legtöbb munkát biztosító kis és középvállalkozásokat. Tehát ne a nagyobb cégek húzzanak hasznot a KKV-k támogatásából, pedig mert közben a kkv ezekre a támogatásokra óriási szüksége van. Köszönöm szépen, Rübi kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerintem nagyon fontos és központi témával foglalkozunk, ez pedig az, hogy honnan származik az európai foglalkoztatottság. Kétharmada a foglalkoztatottaknak Um, KKV-kban dolgozik, 50%-a a GDP-nek ott termelődik. Nagyon fontos tehát ez állampolgáraink számára. Ezért nagyon fontos az, hogy a bürokrácia alól mentesítsük őket, ez a legfontosabb, és um, a bizottságnak is szeretnék köszönetet mondani a tanulmányért, amely a legnehezebb, a legterhesebb um, jogszabályokkal foglalkozik a kkv szempontjából. Úgy vélem, hogy a legfontosabb, hogy támogassuk a KKV-kat, a kicsi szép, vagyis a verseny is jobban működik itt. A verseny az egyetlen módja a jólétnek, hiszen a jólétet meg kell termelni, és a KKV-k számára is nagyon fontos az egyablakos megoldás. A KKV-k nagyságrendjét illetőleg azt kérném, hogy ne hozzunk létre új akadályokat, már így is nehéz egy vállalkozó számára felvenni egy munkatársat. Tudjuk, hogy ez óriási felelősség, és minden egyes akadály, ami ehhez jön még, mindegy, hogy 250 vagy 500 vagy több eh, a határ, úgy kellene megtörténnie, hogy eh, felfele lehessen igazítani, anélkül, hogy akadályokat hoznánk létre, egy pont, amely a költségvetési szempontból is fontos. 22 millió KKV számára nem lehet egyetlen egy megoldást találni. Úgy gondolom, hogy a harmadik szervezetekkel történő programokat, például az Eurostat programot is figyelembe kéne bennünk, és főként az export szempontjából jó lenne az, hogyha új stratégiákat dolgoznánk ki. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Paul. Az következő hozzászólónk Siri Kiotis képviselő lesz. Köszönöm szépen, elnök úr. A KKV-k tényleg gerincét képezik az Európai Uniónak, és a válság idején a megszólító intézkedések idején, és sok KKV-nak be kellett zárni ajtajaikat. Cipruson a KKV 99%-át teszik ki a vállalatoknak, és a megszorító politikák miatt nem kaptak támogatást, emiatt be kellett zárniuk. Nagyon nehéz ez a helyzet tehát. Pontosan a kis tagállamok számára fontos az, hogy megváltoztassuk a definíciót, nyissunk, és eh, a KKV-k eh, számára ennek előnyösnek kell lennie. A definíció megváltoztása kapcsán meg kell pontosan vizsgálni, hogy mire is gondolunk számunkra, a mi frakciónk számára, a kollégák is elmondták már azt, fontos az, hogy kibővítsük ezt a definíciót, és hogy még nagyobb KKV-kat is fel lehessen venni. Illetve mi ezt nem támogatjuk, a, tényleg a kisvállalkozásokat kell támogatnunk, meg kell védeni ezt, ezeket a munkahelyeket. Azt szeretnénk, hogyha új ösztönzést lehetne adni, pénzügyi támogatást az EU részéről nekik, és olyan intézkedésekre van szükség, amelyekkel könnyebben hozzáférhetnek a finanszírozáshoz, és így fejleszthetik vállalkozásaikat. Az is fontos, hogy a kis és középvállalkozásokat, a, mellett a mikrovállalkozásokat is megvédjük. Ezek valódi családi vállalkozások, és nekik még több segítségre van szükségük, hiszen nagyon sok gondjuk van, főként a kis tagállamokban. Elnök, köszönöm szépen, kedves kolléga Edward. Merci, président. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem volt alapos tanulmányozásra időm, de azért végfutottam a szöveget, és amikor Piper úr a dolgozók számára utol, akkor több mint 3 millió vállalkozásnak kevesebb, mint 10 alkalmazottja van, több mint 5%-nak kevesebb, mint 5 e, alkalmazottja van. Erre hívnám fel a figyelmet, szerintem a KKV-knak nagyon fontos az, hogy milyen méretű a cég a definíció szempontjából. Mindennel egyetértünk ebben, hogy a definíció rugalmassága az veszélyes, mert lesznek olyan nagyobb cégek, amelyek úgy tudnak tenni, mint hogyha KKV-k lennének, már pedig a KKV-knak nagyon komoly szüksége van a rugalmasságra, arra, hogy a támogatásunkkal meg tudják változtatni a cég szerkezetét, hogy alkalmazkodni tudjanak például a gazdasági válságokhoz. Ezért a munkánkat arra kéne összpontosítani, hogy hogyan tudunk olyan keretet biztosítani, ami a KKV-knak teszi lehetővé, hogy a finanszírozáshoz hozzáférjenek. Szerintem itt ez a kulcsfontosságú kérdés, a finanszírozáshoz való hozzáférés ezen cégek esetében, hogy a bankok is játszák a szerepüket abban, hogy támogassák ezt a gazdasági szektort, amely számukra elengedhetetlenül fontos, és ezért én támogatom azt, hogy legyen egy eléggé realista definíció arról, hogy mi a KKV, de azt nézzük meg, azt járjuk körbe, és talán ezt pont Rübig úr mondta, hogy hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy a megfelelő cégek férjenek hozzá a finanszírozáshoz, hogy a pénzügy egy szektor egy kicsit jobban bízzon ebben a gazdasági szektorban, ami rengeteg hozzáadott értéket teremt, hiszen a vállalkozások, ahogy elhangzott, több mint 90% a kis és középméretű. Thank you very much. may uh, Köszönöm szépen, hogyha hozzátehetnék két-három dolgot. Nem újdonság az, hogyha megismétlem azt, amit önök is elmondtak, a finanszírozás lehetősége a legfontosabb kérdés, és két programot szeretnék megnevezni az Európai Uniós programok közül. Először is a koszmát, Az Európai Bizottságnak eh, vannak bizonyos új elképzelései az innovációs tanács az FP9-en belül. Érdemes volna utána nézni, hogy ilyen szempontból ez hogyan néz ki. A kis és középvállalkozások eh, finanszírozásában a COSMA nagyon jó program. 100 millió foglalkoztatott dolgozik kis- és középvállalkozásban, ők látnák az előnyét ennek a finanszírozásnak, és az innováció a legfontosabb gondolata a koszmának. És az EFSI, az Európai Stratégiai Befektetési Beruházási Alap. Ennek 20-30 százaléka a kis- és középvállalkozásokra irányul. Nagyon lényeges tehát figyelembe venni, lehet, hogy ez megfelel egyébként az önök javaslatainak, tehát szükséges utána nézni az FC lehetőségeinek, és mint néhány más kolléga is felvetette, a KKV közösséggel érdemes volna egyeztetni, ez nagyon lényeges mind az előadó és az Európai Bizottság számára ez érdekes lehet, bizonyos tapasztalataik is vannak ezen a területen. Említésre is került a bevezetőben, amelyet Márkusz Pipertől hallottunk, és más információkat is hallottunk. A KKV szervezetek nagyon erősek a kontinensen. Érdemes volna ezt kiegészíteni további információkkal. Számunkra ez nagyon lényeges volna. Szeretnénk támogatni bizonyos általános elképzeléseket már, ami a definíciókat illeti. Most Andropulos úrat szeretném felkérni a növekedési főigazgatóságtól, az Európai Bizottság képviseletében, hogy mondja el a bizottság véleményét. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim! Üdvözlök mindenkit! Először is a szakbizottság munkáját szeretném megköszönni. Számunkra nagyon fontos, ön is beszélt erről a vitaközponti gondolatáról. Hogy a KKV definíció módosítással hogyan is állunk, nagyjából félúton. Hát, információként elmondanám röviden, hogy meg kell vizsgálnunk a definíció különböző szintjeit, időről időre értékeléseket végzünk. Az eddigi értékelésekből az derült ki, hogy a KKV fogalom meghatározás nem tökéletes, de jól működik. Az Európai Unió vállalatainak többségének esetében, különösen, hogyha összevetjük ezt más régiós definíciókkal, jobban megfelel a célnak az Európai Uniós definíció. 2016-ban bírósági határozat született egy ECA, a vegyészeti ügynökség döntésével kapcsolatosan, a KKV kategóriába sorolással kapcsolatosan. És az ECA döntését a bizottság érvénytelenítette. Azon az alapon, hogy úgy gondolták, hogy a az ECA szigorúbb definíciót alkalmazott, mint a valódi definíció. Ebből indult el egy gondolkodás a KKV fogalom meghatározása kapcsolatosan eddig milyen munkát végeztünk. Először is egy, egy hatástanulmányt tettünk közé a jobb szabályozás portálon. 2017. júniusában két alkalommal találkoztunk KKV szervezetekkel, legutóbb idén januárban volt egy célzott KKV felmérés az év elején, március 19-én néhány nappal ezelőtt zárult ez a folyamat, és nem sokára közé is tesszük az eredményeit. A célzott KKV felmérések azokra a KKV-kre vonatkoznak, amelyek alkalmazzák a KKV definíciót, és ennek az előnyét is látják. És elindult a nyilvános konzultáció május 6-áig tart. Ugyanakkor van egy tanácsadónk is, megbíztuk, hogy vizsgálja meg a definíció módosításának a kihatásait, nyár előtt fog végezni ezzel a munkával. Ezek a megközelítések valószínűleg majd ősz elejére állnak össze javaslattá mik a valódi problémák. Ezt látjuk magunk előtt. Egyrészt szeretnénk egy olyan definíciót, amely a kedvezményezetti kezelést teszik lehetővé azon cégek számára, akiknek valóban erre szüksége van, anélkül, hogy a nagy cégek üres kis cégekkel használják ki ezt a lehetőséget. Egyszerű definícióra van szükség, hogy egyszerűsítsük az adminisztrációt, és ezek a célok egy, egymásnak néha ellentmondanak, nem könnyű feladat, hiszen most a definícióban a létszám és a pénzügyi definíció kritérium is szerepel. De a számok meghatározására tulajdonosi definícióra van szükség, hogy például egy KKV milyen mértékben tulajdonos, tulajdona egy nagyobb cégnek, lehet egy KKV családi vállalkozás, de lehet egy nagyobb vállalkozásnak egy részvállalkozása, és a fogalom meghatározása nagy vállalatot szolgálhatja. Ezek összetett kérdések, most ezen dolgozunk. Ahogyan a kezdeti hatástanulmányban is megfogalmaztuk, három fő feladat. Először is a plafonértékek az inflációra és a produktivitásra nézve, ezeket kell megvizsgálni, ez az ajánlás szövegében már szerepel. A második kérdéskör, szeretnénk betölteni egy kis rést, amelyet a bírósági határozat tartalmazott, hogy minél egyértelműbb legyen, hogy a definíció azokra vonatkozik, amelyeknek tényleg szükségük van erre, és nem a nagyvállalatokra. A harmadik pedig, ami a hatástanulmányban szerepel, hogy segítséget nyújtsunk azoknak a kezdővállalkozásoknak, amelyeknek növekedési lehetősége van, hogy ezt az Európai Unión belül tegyék meg, akár azzal, hogy még egy időszakon belül, a növekedés időszakában KKV-nek minősüljön. Megpróbáljuk egyszerűsíteni természetesen a fogalmat egyeztetünk a KKV-k szervezeteivel, ügynökségekkel, stb. Néhány konkrét kérdést felvetett a jelentéstevő, illetve a képviselők, akik szót kértek. Először is a középvállalatok kérdése. Meggyőződésünk, hogy a középvállalatok az európai vállalkozásoknak nagyon fontos szereplői. Kérdés, hogy szerepeljenek-e a KKV definícióban, vagy külön kategóriát kapjanak? Most az a vélekedés uralkodik, hogyha a középvállalatokat bevesszük a KKV definícióba, akkor nem valószínű, hogy a kisebbek kárára veszik fel a támogatásokat, ezért jobb, hogyha őket külön kategóriába tesszük. Különböző más kritériumok is felmerültek, például az export vagy a tőke kritérium. Itt is felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet egyszerűsíteni a szabályokat. Hogyha az export kritériumot figyelembe vesszük, azt hiszem az egyik képviselő említette ezt, mi történik azokkal a hagyományos KKV-kkel, akik nem exportálnak? Őket kizárjuk akkor? Valahogy figyelembe kell vennünk ezeket a megfontolásokat is. Még néhány gondolat. az érdekeltek felvetették, hogy ajánlással folytatjuk a munkát, vagy pedig más jogalappal. I'm sorry. Okay, okay, okay. But not... Kérem, hogy ne húzza túlságosan hosszúra. Jó, mindjárt vége, két perc. Jelenleg az ajánlás olyas valami, ami az Európai Uniónak megfelel, lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy közös alapon induljanak el, és a különböző ö, sajátosságai, sajátosságok alapján kiigazítsák a tevékenységüket. Az elnök nem 20 másodpercet akartam adni, hanem két percet. Nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre. Az előadónktól várjuk, hogy részletesen válaszoljon a kérdésekre az ITRE szakbizottság felelősséget visel a KKV-k jövőjével kapcsolatosan, és a definíció kérdése nagyon fontos. Márkusz, kérem válaszoljon a kérdésekre. Ja, vielen Dank, ja, Ich finde auch, dass diese... Igen, én is remélem, hogy eh, a vita segít, és ebből sikerült, ebből a vitából erőt merítenem, hogy az Európai Parlament képes lesz majd arra, hogy saját módján hozzájáruljon ehhez a konzultációhoz. Ugyanis a konzultáció eredményei csak ősszel fognak megjelenni, és akkor már késő van ahhoz, hogy az Európai Parlament saját impulzust adjon. Azokat szeretném támogatni, akik azt mondták, hogy összességében nem kell túl sokat változtatnunk a KKV definíción, nem is erről szól ez a kezdeményezés. Nagyon fontos az a pont, hogy mi igazából csak szeretnénk felmérni azt, hogy mi történt az elmúlt 15 évben. Ezzel kapcsolatban a szövetségekkel is beszéltünk, itt arról volt szó, hogy a foglalkoztatók számát egy kicsit növeljük, a, a forgalom mennyiségét egy kicsit növeljük, megfelelvén így az igényeknek. Úgy gondolom, hogy itt talán konszenzus lehet majd. A másik dolog, ami többször elhangzott, az az volt, hogy ne túlságosan koncentráljunk a midcapsre. Nem is akarom a két dolgot egymással összekeverni, és amit a bizottság elmondott, hogy a midcaps kapcsolatban egy új dolgot vagy mást javasolnának, talán ez a legjobb megoldás, de a cégek, hogyha például veszük az új Védelmi Unió struktúráját, ott szükség van a hozzáféréshez, mert nincsen egy olyan adminisztratív osztályuk, amely képes ezzel foglalkozni. A 250 főnél kevesebbet alkalmazó cégek túlságosan kicsik, és mit nem lehetne egy külön kategória itt, tehát van egy olyan cég, amelynek 2000 munkatársa van, ezt és ezt a kritériumot teljesíti, nem spin-off, és ezeknek segíthetünk például abban, hogy hozzáférjenek az európai védelmi alaphoz arról is szó volt, hogy aggódnak az export cégek miatt. Az olyan cégek, amelyeknek magas az export arányú, de kevés az alkalmazottjuk, de nagyon exportintenzívek. Számukra miért ne lehetne az Európai Unió részéről plusz segítséget adni? Tehát a KKV definíciója az egy dolog, de a teljesítőképes midkepszek számára, amelyek nőni szeretnének, előre szeretnének haladni, amelyek szeretnének jobban kapcsolódni az európai struktúrákhoz, számukra új megoldásukra van szükség, és szerintem ezt a cég kategóriát, vállalat kategóriát valahogy mérhetővé kell tenni. Egyetetek a bizottsággal abban, hogy a definíció egy dolog, a KKV esetében ezt módosítani kell, de ehhez hozzátartozik még az is, hogy a midcapsek esetében plusz támogatásra van szükség. Biztos vagyok abban, hogy így meg tudunk majd állapodni, hiszen a kollégáim hozzászólása is többé-kevésbé ebbe az irányba haladtak. Még a legvégén hadd mondjam el, hogyha azt kívánják, hogy hosszabbítsuk meg a határidók benyújtását, az lehetséges, ezt meg lehet hosszabbítani két héttel, anélkül, hogy az utamtávát veszélybe sodornánk tehát hajlandó vagyok megfelelni ennek a kívánalomnak, és két héttel meghosszabbítom a benyújtás határidejét, de kérem, ne legyen ez olyan hosszú, hogy ezzel lecsúszunk a konzultációról. Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen, kedves Markus, ezeket a megjegyzéseket és ezt a rugalmasságot is. És... Bejelentem, és persze köszönöm szépen a vitát. All the colleagues, European Commission, thank you for your remarks. And... Köszönöm mindenkinek, az Európai Bizottságnak is. Én, ha jól értem, akkor a módosítók benyújtásának határideje április 9-e lesz. Tehát két héttel később, mint ahogy ezt eredetileg javasolták, és valószínűleg majd május 16-án fogunk erről szavazni, és a júliusi plenárison szavazunk majd erről. Köszönöm szépen ezt a nagyon jó vitát. Akkor most engedelmükkel átadnám a szót az első alelnökünknek, hogy levezesse az ülésünk következő részét. Patrícia, nagyon-nagyon köszönöm, hogy kész vagy erre, és átveszed a helyemet, ki is veszem már a kártyámat, kicseréljük a kártyákat, de vigyázz, mert lengyel tolmácsolásom volt az én fülhallgatóm. Csak Yeah, yeah, of course. Five minutes break. Öt perc szünet, mert tízig várnunk kell, köszönöm. Can we start? Kezdhetjük? Kérem. Yeah. Il faut faire un Grazie, possiamo cominciare. Köszönöm szépen, akkor kezdjük meg a szavazást. Először is azt mondanám, hogy ellenőrizzük elektronikusan, hogy működnek-e a szavazókártyák. Ha örülnek annak, hogy kisütött a nap, akkor szavazzanak igen, nem, megnyitom a szavazást. Lássuk az eredményt. Pipiedi troppo. Hm? Tre pipiedi troppo. Chiedo al capo gruppo. Három néppárti képviselővel többen szavaztak, mint kellett volna, úgyhogy kérem a néppártot, hogy hárommal kevesebben szavazzanak. Még mindig. Tre. Karis, please, help me. No, uh, Karis, kérem, segítsen. Most már négyel vannak többen. Kérem, segítsenek! A GUE is túl sokan, túl sok fővel szavazott, kettővel vannak többen. Kedves kollégák! tényleg most már el kell kezdenünk a szavazást. Kérem, a GUE 2 képviselője vegye ki a szavazókártyát, hiszen meg kéne kezdenünk az érdemi szavazást. Túlságosan szeretik ezt a bizottságot. Kalisz, kérem. Sorry, you have to resolve this situation. Elnézést, ezt a helyzetet muszáj megoldani, erre muszáj néhány percet szállnunk. Karis, please, you have to, to do. Cosa posso fare? Che Only one more, only one. Már csak egyel többen vannak, és most egy eszendés is jó lenne, hogyha nem szavazna. Jó, az SND most már jó, néppártnál még mindig túl sokan vannak, egyel. Hát kérem, hogy Eh? E la Madame Diana. Poli Madame? Madame Diana, poli point. Chi Madame? Madame Diana, SD. Beana? Sì. No, ah, che nome dice? Madame Diana. Verde, ah. Tu? There's a group. Chairman, if the EPP can't elnök mondja, hogy ha a néppárt nem tudja megoldani a problémáikat, akkor egész egyszerűen diszkvalifikáljuk az összes szavazatukat, amíg rá nem jönnek, hogy mit szeretnének csinálni. Mr. Karins, please. Karins úr, kérem, ez a helyzet már nevetséges. Meg kell oldani minden kollégánk érdekében. Jar, please, jar, jar, please. If your colleagues doesn't, no, tolga suo. Due. Two. Sorry, I proposed... Elnézést, akkor most a következőt javasolnám. Két perces szünet, hogy rendezzem itt a sorainkat. I propose to remove the additional EPP MEP from the sub. Kérem, kezdjük. Most már el tudjuk kezdeni. Remélem, hogy az ilyen helyzetek a jövőben nem fognak előfordulni, ez így szégyenletes. Werner asszony kért szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony azt kérem, hogy az első szavazásnál legyen egy halasztás addig, amíg meg nem jelenik a bizottság hatás tanulmánya, mert az intézmény közi megállapodásban is le van fektetve az, hogy minden szavazáshoz hatástanulmányra van szükség. Mégpedig a hármas bekezdés szól erről, a jobb jogalkotás eszközei. Allora, noi abbiamo una richiesta di posporre la votazione. Kaptunk tehát egy kérést arra vonatkozólag, hogy az 190-es házszabály értelmében a szavazást elhalasszuk. Most azt kell kérdeznem, hogy van-e elég kolléga, négy kolléga, aki támogatja ezt a javaslatot, és hogyha van négy kolléga, aki támogatja ezt a javaslatot, akkor szavazunk a javaslatról. Igen? Megvannak? Jó, meg vannak öten, akik készen állnak ezt az indítványt támogatni. Ennek következtében most először szavazunk arról, hogy szavazzunk-e. Ki támogatja azt, hogy elhalasszuk a szavazást az első pontról. Elektronikusan szavazunk, ki akarja tehát a szavazást elhalasztani. Azt hiszem, hogy világosá kell tennie elnök asszony, hogy hogyan szavazzunk ahhoz, hogy megtarthassuk a szavazást erről a pontról. D'accordo per la votazione. ért egyet azzal, hogy elhalasszuk, az igennel szavazzon, aki azt akarja, hogy ne halasszuk el, az nemmel szavazzon. Ez világos. Tehát igen elszavazzanak, ha el akarják halasztani a szavazást, és már szavaznak, ha nem akarják elhalasztani a szavazást. És már megint egyel több néppárti képviselő szavazott. Lezárom a szavazást. A az elhalasztásra vonatkozó javaslatot nem fogadtuk el, tehát folytatjuk a szavazással. Megtartjuk a szavazást. Szavazunk tehát Buzekje úr jelentéséről. Az Európai Parlament és Tanács irányelv tervezete, ami a földgáz belső piacának a közös szabályra vonatkozik. Kezdjük meg a szavazást. 8-as módosító, 9-es, 10, 11-es, 12-es együtt név szerint szavazunk. Egy blogban elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Már megint egyet több néppárti van, ismétlem és ismétlem. Meg kell minden alkalommal ezt ismételnem. Egy néppárti képviselő, kérem vegye ki a gépből a kártyáját, lezárom a szavazást és megállapítom, hogy az Európai Bizottság javaslatának elutasítását elutasítottuk, úgyhogy következhet a 39, 35-ös, 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 131-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 40-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás Elfogadtuk. Következünk az ötös kompromisszum és hatos kompromisszumra mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 64-es és 67-es, egy blogban szavazunk mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 68-as, 69-es, ezek identik, egyformák mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 70-es mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 71, 72, 73-as, ezek egyformák, mert egy, egyszerre szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 74-es mellette, ellene tartózkodás jóvá hagytuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 97-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 100-as, 101-es, 102-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 102-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 2-es kompromisszum és 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 130-as módosító indítvány mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 137-138-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 141-142-es, ezek is megegyeznek egymás mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Egyes preambulum bekezdés, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 33-as mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 34 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 14-15-ös mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 16-os mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 17-es mellette, kérem, 16-16-nál tartunk elnézést, Elektronikusan ellenőrizzük a 16-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 17-es módosító mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 13-as mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. És most következik az elektronikus szavazás a teljes módosított szövegről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és a szöveget elfogadtuk. Következhet az elektronikus szavazás az intézményközi tárgyalások mandátumáról. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, minősített többségre volt szükség, ez megvan, elfogadtuk, gratulálok a jelentéstevőnek, Búzek úrnak. Következhet a második szavazás. ami az Európai Parlament és Tanács rendelete az Európai Üzleti Statisztikákról, az EK 184-2005-ös rendelet módosítása. Janusz Lewandowski úr a jelentéstevő, kezdjük is a szavazást. 42-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os mellette. Ellene tartózkodást elfogadtuk. 43-as mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 53-as módosító mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 77-es módosító mellette. Ellene, tartózkodás, ezt elektronikusan ellenőrizzük, hogy biztos legyünk benne. A 77-es módosítóról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Nem, még néhány kolléga nem. Most lezárom a szavazást. Egy néppárt szokás szerint egy néppárti képviselővel többen vagyunk, mint kéne, de most már lezárhatom. És elfogadtuk a módosító indítványt. A 77-es, 12-es következik mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 81-es mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 82-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 83-as mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 84 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 86, mert a 80 mellette, ellene, tartózkodás elektronikusan ellenőrizzük a 86-os módosító indítványt. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És megint egyel több néppárti képviselő szavazott, egy kártyát húzzanak ki a gépből, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 92 mellette ellene tartózkodás. Ugyanaz a többség. 94 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 5 kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 23 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 95 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 102-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 103-as mellette hm, ellene tartózkodás ellenőriző. Ha nem emeljük magasra a kezüket, akkor mindig ellenőrizni kell, és időt pazarlunk vele. A 103-asról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Következik a 104-es mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 107-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 108 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 113 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 114 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Nyolcas kompromisszum. Elektronikusan szavazunk róla, hogy neveztegessük az időnket fölöslegesen. Nyolcas kompromisszum, megnyitom a szavazást elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk? Igen. Akkor a preambulum bekezdésekről szavazunk egyes mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 29-es, nem, 102 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 33-as mellette ellene tartóz, elnézést, mondja az elnök asszony. 133-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 31 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37 mellette ellene tartózkodás. Elektronikusan ellenőrizzük ezt is, a 37-esről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 39 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 40 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 4-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 5-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 41 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most két záró szavazásunk lesz. Az első a módosított jelentéstervezetről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. A jelentéstervezet módosított változatáról szóló záró szavazásra. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, most pedig név szerint szavazunk ismét, az intézményi közi tárgyalások megkezdéséről. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Itt is minősített többségre van szükség. A mandátumot a tárgyalásokra most megadtuk Lewandowski úrnak. Gratulálok neki is. Köszönöm szépen. E Most eh, lépjünk tovább a harmadik és utolsó szavazásunkra ma délelőtt. Compatibile relatrice la collega Rivasi. Ez az Eco Design irányelv. Először az ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es módosító, elektronikus szavazás a 21-esről, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. A 21-es módosítót elfogadtuk. 22 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27. Elektronikus szavazást szeretnék azonnal elrendelni. 27-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a módosítót. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor ezt ellenőrizzük, a nyolcas kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. A kompromisszumot elutasítottuk, elnézést, rögtön elektronikus szavazást kellett volna kérni. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 31 mellette ellene tartózkodás. Elektronikusan ellenőrzöm. 31-es. Megnyitom a szavazást. Akkor dei volt egy... Azt hiszem van, aki még mindig hiányzik, de most már megvan, lezárom a szavazást. A 31 es elfogadtuk, 34-es módosító mellett ellene. Tartózkodás elfogadva. 61 mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. Logikus lett volna ugyanaz a többség, de azért ellenőrizzük a 61-es módosítót, megnyitom a szavazást. Még egy szavazat hiányzik, ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadva. 9-es kompromisszum, azonnal elektronikusan szavazunk, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezt a kompromisszumot. 32-es módosító mellett ellene tartózkodás. Érdemes ezt is ellenőrizni, mert eltérőek a szavazatok. 32-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Tízes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. A tízes kompromisszum kiegészítése mellett ellene tartózkodás elektronikus szavazást rendelek el. A kiegészítésről, már ami a tízes kompromisszum kiegészítését illeti, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 11 mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 11-es kompromisszum kiegészítése, azonnal elektronikusan szavazunk erről a kiegészítésről, megnyitom a szavazást. Név szerinti szavazás, lezárom a szavazást, elutasítva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 47-es módosító mellette ellene tartózkodás. Úgy gondolom, hogy elutasítottuk, de azért ellenőrzöm elektronikusan. 47-es módosító, megnyitom a szavazást. Egy még mindig hiányzik, de most lezárom a szavazást, elutasítottuk. 13-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. 14-es kompromisszum mellett ellene mellett tartózkodás elfogadva. 55-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. 56 Elektronikusan ellenőrizzük. 56-os módosító, megnyitom a szavazást. Még mindig hiányzik néhány szavazat. Votato tutti, la votazione chiusa. <laughs> Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 59 Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 60 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 62. Elektronikusan ellenőrizzük, a többség nem egyértelmű, megnyitom a szavazást. 62-es tehát. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elutasítva, nem, elfogadva, javítja magát az elnök, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, Hetes módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, hogyha szeretnék a hetes módosító eredményét, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. Négyes kompromisszum, elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Még mindig hiányzik szavazat. Lezárom a szavazást. A négyes kompromisszumot elfogadtuk. 11 módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 11-es módosítót most ellenőrizzük elektronikusan a sikerben reménykedve, megnyitom a szavazást, egy valaki még mindenki hiányzik, de most lezárom, elfogadtuk. Elnézést, hogy az előbb rosszul láttam. Záró szavazást rendelek el. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Egy EPP-vel többen vagyunk. Most lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést, a jelentéstevőnek szívből gratulálok. Elnök asszony, a következő téma tárgyalásakor el kell szaladnom, megyek a repülőtérre, de nem kaptam, nem találtam meg az inter neten a nyelvekkel kapcsolatos témának a dokumentumát. Ma van a határidő. Tavaly csütörtökön kaptam meg árnyék eljelentők tevőként. Az elnök vág. Ez egy technikai kérdés. Foglalkozunk vele most, vagy sem? Comment On va clarifier ça avec elle. On va clarifier ça avec elle alors on va partir sur quel point On va clarifier. Oui, j'ai compris. Mais euh, on part de quel point Si, je parto de quel euh, point euh. Preghiamo i colleghi di lasciare l'aula in modo silenzioso. Kérem, azok, akik távozni készülnek, ezt minél csendesebben tegyék meg. Possiamo continuare pregando di... Kedves kollégák, szeretnénk folytatni a munkát. Possiamo continuare allora? Il prossimo punto è, è akkor folytassuk a következő napi rendi ponttal. A nyelvi egyenlőség a digitális korban. Marisa Matias kolléga a jelentéstevő. Hol is van? Az előbb azt hittem, hogy nincs is köztünk. Kedves kollégák, csendesedjenek el, folytatjuk a munkát. Szeretném, hogyha hallanánk az előadó szavait. Az 54-es szabály alapján járunk el, társult szakbizottságként a kulturális bizottsággal, amely vezető szerepet tölt be. A digitális piacra kapcsolatos folyamatokba beszoktak vonni minket, legfeljebb 30 percünk van erre a vitára. Matthias asszony 5 percet tudok adni a jelentés bemutatására, utána az árnyék és a kollégák kapnak szót. Még egyszer mondom, hogy csendesedjenek el, hogy meghallgathassuk ezt a fontos bevezetőt. Köszönöm szépen, elnök asszony, azzal kezdeném, hogy válaszolok azokra az észrevételekre, amelyeket kaptunk a véleménytervezettel kapcsolatosan. E, senkinek nincs ez ínyére, nekem sincsen, de mégis e, a kultbizottság által szabott határidő függvényében kell, hogy dolgozzunk. Hosszadalmas ez az eljárás, el kell döntenünk, hogy közös felelősséget e, határozunk-e meg, a kult és az itre szakbizottságok számára. Hosszú időt igényeltek az egyeztetések és a módosítók kidolgozása. Minden esetre a véleményt megfogalmaztuk, és nem tudom, hogy miért panaszkodott valaki, hogy nincsen ott a weboldalon. Elküldtük az elnyékjelentéstevőknek, néhányukkal beszéltem is, e, minden esetre tekintsük át a részleteket, megpróbálom ezt röviden megtenni. A digitális korban a nyelvi egyenlőség központi kérdés. Pontosan tudjuk, hogy a többnyelvűség az Európai Unió egyik legfontosabb kulturális öröksége. De az egyik legnagyobb kihívás is, már ami a többnyelvűséget illeti a digitális korban. Az ebben 24 hivatalos nyelv van, 60 regionális nyelv, hogy a digitális korban ezek a nyelvek fennmaradjanak, technológiai eszközökre van szükségünk, amelyek a digitális korban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosítják minden állampolgár számára. mind a technikai nyelveken, mind pedig a természetes nyelveken. Ami pedig a legfontosabb témákat illeti, a véleménytervezeten mit is próbálunk elérni? Azt, hogy egy technológiai nyelvet találjunk, amelyet kifejleszthetünk, hogy minden nyelv fennmaradjon a digitális korban. A mi bizottságunk illetékességére szeretném korlátozni a mai vitát. Tegnap a kult már megvitatta a saját szempontjaiból ezt. Négy kérdés fontos ebben a véleménytervezetben. Ezzel kapcsolatosan kérném ki a szakbizottságunk tagjainak véleményét. Az ünnezett big data, nagy adat ennek a szempontjából a természetes nyelvek nagyon fontos szerepet játszanak. Közös platformról van szükség, ami a jövőbeli kutatás alapjává válhat egy technológiai nyelvvel kapcsolatosan. Illetve nagyon fontos a mesterséges intelligencia szerepe is. Másodszor a kutatással kapcsolatosan olyan kezdeményezésre van szükség, amely koordinált, hosszú távon finanszírozott a technológiai nyelvekre vonatkozólag. Tudjuk, hogy természetes nyelveket úgy kell fejlesztenünk, hogy ebbe bevonjuk az érdekelteket, mint az egyetemek, tudományos központok és a magánszféra, a kis és középvállalkozások lehetnek relevánsak Forrásokra is szükség van ennek a feladatnak a finanszírozásához. És ez a javaslat a keretprogramnak is része. Mindez csak akkor kecsegtethet sikerrel, hogyha interoperábilis, szabadon hozzáférhető platform jön létre, amely eredményeket adhat a technológiai nyelv számára, hossz, könnyen hozzáférhetőnek kell ennek lennie, ami pedig a kis és középvállalkozásokat illeti. Az ő hozzáférésüket elő kell segíteni a nyelvi eszközökhöz. Gondolok például, hogy forítási eszközökhöz férjenek hozzá az online értékesítés elősegítése érdekében. Ez minden nyelvre igaz, ez alapvető fontosságú, már a mély a növekedést és a terjedést illeti, a kis és középvállalkozások növekedését és terjeszkedését, ami pedig a nyilvános a közszolgáltatásokat illeti, hogyha a munkavállalók szabad mozgását akarjuk elősegíteni az Európai Unióban, akkor arról is gondoskodnunk kell, hogy az állampolgárok hozzáférjenek saját nyelvükön a közszolgáltatásokhoz. A nyelvek és a technológiai nyelv nagyon fontos szerepet kapnak ebben. A helyi és tagállami közigazgatásnak lehet ebben fontos szerepe. Ezek a legfontosabb üzenetei az a véleménynek. Reméljük, hogy az álláspontunk felvállalható és támogatható. Az Európai Unióban ezzel tudjuk majd segíteni ezeknek a nyelv, nyelveknek a terjedését, hogy ne tűnjenek el a természetes nyelvek és a technológiai nyelvet ki tudjuk fejleszteni. Köszönöm szépen! Az árnyék jelentéstevők következne, illetve a helyetteseik Douglas úr először. Thank you very much. Eh, Köszönöm szépen! Elnök asszony, gratulálok! Ilyen rövid idő alatt kitűnő munkát végzett az előadó pedig nehéz volt ez. Az előadó már beszélt a tartalomról, ehhez nem fogok semmit hozzáfűzni. Támogatom a véleményét. Hajlandóak vagyunk előkészíteni a módosítókat, csak néhány elemét emeljük majd ki ennek a jelentésnek. Néhány megjegyzésem azért mégis lenne Ez egy alulról felfele történő megközelítés. Elemezni kell az európai nyelveket. Multilingualizmusról szól ez, de ennek vannak technikai aspektusai is. Nagy különbség van az angol és a kis nyelvek között. Technikai aspektusok vannak itt, a technikai felkészültség a lényeg. Nem igaz, multikulturális probléma ez igazából, pontosan ezért beszél ez Pontosan ezért tárgyalja ezt témát a kult és az itre. A probléma tehát a multilingualizmus, de felmerül a technika kérdése is. You know, just to put example. Hogy egy példát mondjak. Miért fontos ez a technika, technológia most? Vegyük a legújabb fejleményeket, az mesterséges intelligencia, az arcfelismerés technológiája, stb. Ezek nagy előtörést jelentett, de a fordítás területén is történt ilyen előtörés a komputerek nagyobb kapacitása miatt. Vagy nézzük az önvezető autókat. Itt is az úgynevezett deep learning valósul meg. Hogyha ezt az autót egy bizonyos környezetbe tesszük, például a hegy, egy hegyi környezetben tanulja a vezetést, akkor lehet, hogy egy városi környezetben nem fog megfelelően működni. Ugyanígy vegyük a nyelveket. A helyi nyelveket lehet, hogy nem fogja kezelni eh, ez a rendszer, és ehhez adatok kellnek, nagy adatok, és itt van a kompetencia hiányosság is, ezt át kell tenni más nyelvekbe is, tehát politikai megközelítés kell ehhez. És eh, az a tanulmány, amit a STOA beindított, az nagyon jó tanulmány volt, átgondolt volt, és most ennek eh, alapján vizsgáljuk meg a politikai döntéseket. European accent and that will be solution or just help to így kell megtalálni a megoldásokat, és így kell végrehajtani az európai értékeket a többnyelvűség területén is. Köszönöm szépen, Griffin. Griffin asszony vagyok. Nem halljuk az elnököt sajnos, amit mit mond, nem halljuk. Köszönöm, Patricia. Ez egy példája annak, ahogy az angolok a finneket támogatják. Támogatom előttem szóló hozzászólását. Támogatjuk ezt a jelentőst, és aggódunk amiatt, hogy sok európai nyelv a digitális világban eltűnhet. Egyre nagyobb a szakadék az angol, illetve más európai nyelvek között a technológia területén. Ezen kívül még a régiók, a különböző generációk között is különbség van. Különböző nyelveken e, nem elérhetőek bizonyos információk, jobban kell koordinálni a technológiával, meg kell őrizni a nyelveket a digitális időszakban, adatbázisokat kell létrehozni minden e, EU nyelv számára, ezt nem lehet csak a cégekre hagyni, itt politikai döntésre van szükség. Ez a tagállamok egyetemek feladata, hogy hozzájáruljanak ahhoz, hogy meg lehessen őrizni a nyelveket, de nem csak az angolról beszélünk, nem csak angolról beszélünk, az UNESCO szerint csak 30-50 százaléka az online tartalomnak van angolul világszerte. Jobban meg kell érteni a világot, és ez az kell, hogy az EU nyelvek közötti fordítás, de ugyanígy például Kína, kínairól, arabról vagy oroszról biztonsággal elérhető. Kisebb nyelveket is figyelembe kell venni, mindenfajta írásmódot figyelembe kell venni, a kisebb európai nyelvek esetében is technológiai fejlődést kell támogatni. A fordítási technológia már így is felaprózódott, szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság koordinálna és áttekintést adna arról, hogy mi történt már eddig, például a Horizon 2020 kapcsán, a hetedik kutatási program eh, kapcsán. Számos EU egyetemen foglalkoznak az ilyenfajta technológiákkal. A cél az az lenne, hogy a már meglévő tudást lehessen összesíteni az adatbázisban, például egy felhő formájában. Így lehetne átadni a technológiai tudást és segíteni a kutatást. Arra kérjük a bizottságot, hogy próbáljon megoldást találni arra, hogy a tudományos tudást elérhetővé tesszük minden nyelven, nem csak angolul. Képzeljük el azt, hogy nem lenne a klímaváltozásról tudományos információ, vagy a, vagy a pop, politikai populizmusról nem lenne elérhető tudományos információ bolgárul, finnül vagy magyarul. Biztosítani kell azt, hogy mindenki hozzáférjen a technológiához, a tudáshoz, a különböző nyelvekhez, a nyelvi technológiák segíthetnek nekünk abban, hogy egy igazságosabb és elérhetőbb Európát hozzunk létre. Teresa Griffin. É... E- Köszönöm Teresa Griffinnek. Minár asszony kapszol. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a kiváló munkát, ami a töredezett európai nyelvi realitásokra épült jogos felhívni a figyelmet intézményi szinten is arra, hogy szükséges összeadjeztetni a több kultúrájú és több nyelvű valóságot azzal, hogy kihívást jelent az állampolgároknak és a cégeknek biztosítani azt, hogy a digitális egységes piac fejleményeihez kapcsolódni tudjanak, és ennek az előnyeit élvezhessék. Nagyon fontos, hogy legyen befogadó dimenziója az egységes digitális piacnak. Ez az új technológiai fejleményekre kell, hogy alapuljon. Egyre több hatalmasabbak és erősebbek a komputerek és egyre jobban ismerjük a nyelvek szerkezetét, és így tudnánk kihasználni a technológiai fejlődést a nyelvek feltérképezésére is. Többnyelvű szolgáltatásokat tudnánk az e-kormányzás, e-egészségügy, e-energia, e-kereskedelmi és e-igazságügy területén alkalmazni. A többnyelvűség gazdag európai örökségünk, ezt a lehetőségekben is tükrözni kéne a fogyasztók és a cégek számára. Ma ez nincs így. Nagyon sok nyelvi akadály van még, és technikai probléma is az elkereskedelemben például a kiskereskedőknek. Ez akadály az online értékesítésben, a piaci részesedésük növelésében. Az EU gazdasági ösztönzőkkel tudná a felhő alapú szolgáltatások alkalmazásának a felgyorsulását, hogy emberi nyelvi technológiákat lehessen alkalmazni az elkereskedelemben is, különösen azért, hogy a kkv az automata fordítás előnyeit élvezhessék. Készen állok a gyümölcsöző együttműködésre a jelentéstevővel és az árnyék előadókkal. Köszönöm szépen, kedves kolléga, Most pedig Curinyó képviselő kap Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, azért, mert nagyon kiváló minőségű munkát végzett. Egyetértek a négy ponttal, amit hangsúlyoz. Rendkívül fontos, hogy közös platformunk legyen. A nyelvi kérdések igazgatására a nagy adathalmazokban, meg kell erősíteni a KKV-k szerepét, eszközöket adni a kezükbe, és nagyon fontos szerepe van ebben a kutatásnak és az innovációnak. Támogatást kell tehát nyújtani sok vállalkozásnak, hogy kihasználják ezeket az új lehetőségeket, de különösen a KKV-knak és a startupoknak van erre szüksége. A sok nyelvűség Európa sokszínűségének és identitásának is része, az Európai Unióban a versenyképességgel is összefügg ez a sokszínűség. Azt hiszem, hogy világosabban kellene kimondani azt, hogy a nagy adathalmazat, illetve a számítógépek erejének a megnövekedése megkönnyíti a nyelvi technológiák alkalmazását, és ez a kohéziót, a konvergenciát és a versenyképességet is növelni tudná, hogyha használni tudnánk ezeket a technológiákat. Ezen prioritások szolgálatába kellene állítani a nyelvi technológiákat, és érdemes lenne ezt a gondolkodást elmélyíteni, ezért módosító indítványokat is nyújtottam be. Köszönöm szépen, most pedig Rejda asszony kapszód. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a kiváló véleményért. A zöldek ezt teljes mértékben támogatják. Nagyon fontos célunk van itt. Védjük meg a kis nyelveket, a kisebbségi nyelveket, különösen attól, hogy a digitális világban kihaljanak. Ezért beruházásokra van szükség az ehhez szükséges eszközökre. Ez a vélemény nagyon jó kezdet, és csak azért gyújtunk be néhány módosítót, hogy néhány további témát vessünk fel. Például az ismert ABC-n kívül alkalmazott írásjegyek. Ez egy olyan téma, amire érdemes kitérni, például a billentyűzetek esetében ez problematikus lehet a hagyományosabb kulturális területeken, mint például az Európai Uniós támogatással létrejövő ö, filmfeliratozás nagyon fontos, ezt érdemes lenne az alkalmazások és a videójátékok területére is kiterjeszteni, mert azok a gyermekek, akik a kisebbségi nyelv használók, a videójátékokat és az oktatási segédanyagokat csak nagyon gyakran angolul érik el és ez akadályozhatja őket az a nyelvük, első nyelvük tökéletes elsajátításában. értek abban is, hogy az előadónk említi a dagyadott halmazokat. Ez a szövegfelismerést, a gépi fordítást és egyéb nyelvi szolgáltatásokat megkönnyíteni. Ezeket a technológiákat rendelkezésére kell bocsájtani a kutatásra és az innováci- kutatásnak és az innovációnak is, a nyelvek területén. Végül nem csak a kutató intézmények, hanem a cégek fontosak itt, hanem az állampolgári kezdeményezések is, akik az állampolgárok ugyanis próbálják támogatni, védeni a saját nyelvüket, ezért az ilyen nyílt forráskódú projekteket mi is támogatnánk, finanszírozni is kéne őket. Végül kérem, hogy ne feledkezzünk el a digitális környezetben a jelnyelvekről sem, a digitális környezet sokkal inkább támogatja ezeket, mint ha csak a szöveg használatra gondolnánk. Azok, akiknek az anyanyelve a jelnyelv remélhetőleg majd a digitális környezetben is tudják ezt majd hasznosítani. A módosítók benyújtásának a határideje és egyéb határidők is nagyon rövidek, ezért szükség lesz arra, hogy erősen összehangoljuk a véleményünket. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony. Az Európai Bizottság nincs itt, azonban úgy tudjuk, hogy írásban nagy örömmel válaszolnak az önök kérdéseire. Úgyhogy akkor most Matthias asszonynak adom meg a szót, hogy lezárja a vitát, és szeretnék gratulálni is neki, a csatlakozva a kollégákhoz. Köszönöm szépen! nem leszek hosszú, csak szeretnék köszönetet mondani a hozzászólóknak. Bizonyára jól meg fogják érteni azt, hogy sok kérdés, amit felvetettek, már ismertek, nincsenek ellentmondások a felvetett kérdések között, amivel ki lehetne a véleményt egészíteni. Egész egyszerűen azért nem vettünk bele minden gondolatot, mert korlátozott helyen rendelkezésemre a vélemény megfogalmazására, de megpróbálom a kollégák módosítóit bevenni a szöveg fogalmazásával, És így kiegészítem a szöveget. Lehet, hogy nem ez a legjobb megoldás, de a titkárság azt mondta, hogy a dátumot holnap délig lehet módosítani a módosítók benyújtásának a határidejét. Nem túl hosszú, de egy picit több időt ad önöknek, hogy mindenki módosítót nyújthasson be. Köszönöm szépen. collega allora abbiamo guadagnato un giorno in più per gli emendamenti che anziché il Köszönöm szépen. Tehát még van egy nap, holnap lesz a módosítók benyújtásának határidája. Köszönöm szépen, következzék. a következő napi pontunk. Az Európai Kutatási és Oktatási Program, az Európai Atomenergia Közösség esetében, Horizon 2020-as keretprogram. Harms asszonynak adom meg a szót azonnal ő a jelentéstevő, a tanács arról döntött, hogy meghallgatja a parlament véleményt a tanácsi javaslatokkal kapcsolatban. Először is ki kell adnunk a véleményünket, mielőtt még hozzászólhatnánk maga az jelentéshez. Most Hámsz asszonyé a szó. Először is köszönöm szépen mindenkinek, aki foglalkozik a titkárságban ezzel a jelentéssel, és a bizottságban is. Az ütemtervet egy kicsit megváltoztattuk, mert sok dologról kell beszélnünk, és ezt gondosan kell elvégeznünk. Szerintem nagyon fontos területek vannak, és itt a, az Euratom kutatási programjáról beszélünk, fontos területek vannak, amelyek az Euratom esetében fontos szerepet játszhatnak. Elsősorban két terület van. Az első mindaz, ami abból adódik, hogy az Európai Unióban előregedő az, a reaktor flotta, ez biztonsági kérdéseket vet fel, tehát foglalkozni kell ezekkel a kockázatokkal. A másik nagyon nagy terület, amelyről beszélünk az Európai Unióban, az az, hogy, és ez kötődik a reaktorok, az atomreaktorok korához, hogyan lehet biztonságosan Um, kezelni a hulladékot, nem csak a um, radioaktív uh, fűtőelemeket hogyan lehet um, kezelni, hanem hogy hogyan lehet a végső tárolást is biztosítani. Ennek kell lennie az egyik súlypontjának az Euratom programnak. Független attól, hogy a tagállamok döntöttek arról, hogy kiszállnak-e az atomenergiából vagy sem, úgy vélem, hogy minden tagállam érdeklődik ezen téma iránt, fel kell hívni a figyelmüket a problémákra. Svédország mindig is olyan ország volt, amely a leginkább előrelépett a végleges tárolás tekintetében, és most van egy bírósági döntés, amelynek értelmében megszakították a ezt a programot, és azzal számolnak a svédek, hogy amit eddig beterveztek, ez nagy mértékben el fog tűnni. Tehát továbbra is nyitott kérdés az, hogy ez a végleges tárolása mi lesz. Ami pedig az eddigi fejleményeket illeti az atomenergia területén, Én továbbra is kétesnek tartom azt, hogy, hogy befektetnek új reaktortípusokba, és itt nagy kutatási súlypontokat helyeznek el. Szerintem mérlegelni kell azt, hogy az energiatermelés más területén mit lehetnek kutatni, olyan területeket, amelyek sokkal közelebb állnak már a felhasználáshoz, és eh, sokkal inkább értékelendőek a klímaváltozás leküzdése szempontjából, amelyről szerintem még beszélni kellene, és tudom, hogy ezzel kapcsolatban már más szakbizottságban is vannak viták, például a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban, tehát egy téma, amivel foglalkoznunk kell, ez a magfúzió jövője. Máig nem sikerült egy igazi felhasználást találni az itteni kutatásnak, és mivel úgyis kritikus költségvetési helyzetben vagyunk, és beszélni kell arról, hogy az Európai Unió eszközeit hogyan használjuk fel a következő időszakban. Úgy vélem, hogy értékelni kell, és okosabb döntést kellene hozni. És ezáltal lehet, hogy meg lehetne kérdőjelezni a magfúzió eddigi támogatását. Ennyit szerettem volna elmondani, és várom az elnék jelentéstevők véleményét. Köszönöm szépen Rebecca Harmsnak ezt az előadást. Most pedig az egyik jelentéstevők jönnek, Urucsek, Urucsef úr az EPP részéről. A Horizon 2020, illetve az Euratom programot 5 évvel ezelőtt fogadták el, 2018 között a támogatása a következő két évben a nukleáris programoknak már be van tervezve az MFF-ben, a 2004 és 2020-as MFF-ben. Tehát amiről beszélnünk kell az az, hogy folytatjuk a nukleáris kutatást az európai szinten a következő két évben, azután, hogy lejár a jelenlegi Euratom program. Mi támogatjuk azt, hogy a programot meghosszabbítsák, úgy, ahogy azt a bizottság is javasolta. És ennek az lenne az általános célja, hogy tovább javítsuk um, a működés biztonságát a meglévő reaktorok esetében. További tudást szerezzünk a reaktorok előlegedéséről, hozzájáruljunk ahhoz, hogy hosszú távú megoldások jönnek létre a hulladékok tárolására, a radioaktív hulladékok tárolására, úgy, mint a végső tárolást. Nagyon fontos az, hogy a lehető legmagasabb szintű tudásunk legyen ezekkel kapcsolatban, meg lehessen védeni, meg el lehessen kerülni um, a Mm, meg, eh, meg lehessen valósítani a rádió izotópok megfelelő tárolását. Ezen kívül vizsgáljuk az atomenergiát, mint energiaforrást, európai szintűn próbáljuk a különböző kutatási programokat összekötni, támogatjuk eh, azt, hogy megfelelő biztosítékok legyenek hogy magas szintű legyen a nukleáris biztonság Európában és világszerte. Ezek a fontos tevékenységek részei a programnak a javasolt költségvetéssel. Különösen figyelni kell az ajánlásokra, amelyeket a bizottsági szakértői csoport tett. Köszönöm szépen! La parola ora al collega Henkel per le CR. Köszönöm, Henkel úr. De úgy látom, az eszendés kollega nincs itt. Köszönöm, elnök asszony, a mi frakciónk még mindig most dolgozik az állásponton. Szeretnék rámutatni néhány fontos tényezőre, de a részletekben nem akarok nagyon belebocsátkozni. Először is a kutatási és tréning projektek támogatják a foglalkoztatást és a világ színvonalú kutatást. Ezek lényegesek azért, hogy elérjük céljainkat a fúziós úti tervvel kapcsolatosan. Globális szempontból kell vizsgálni ezt a kérdést. Valóban Németország, Ausztria, Svájc sok nukleáris energiát eh, termel. Több mint további 40 eh, atomerőművet terveznek, vagy építenek jelen pillanatban. A kutatásra több pénz kell, különben veszélybe soroljuk, sodorjuk a klíma védelmi célokat, illetve a piacvezető státuszunkat. Az ötödik cikk alapján a 2019-20 Auraton programot meg kellene nyitni olyan országok és területek számára, amelyek 2014 és 2018 között az Euraton programban részt vettek. Most persze az Egyesült Királyságról beszélek. Miután az átmeneti időszakot meghosszabbították, az együttműködés folyamatosságát, folytatását kell, erre kell számítani. Reméljük, hogy a jövőben meg tudjuk tartani a zökenőmentes koordinációt az atom erőművek ágazatában, a Brexit után is. Szeretnénk folytatni az együttműködést az Egyesült Királyság és az, egy, ez Európai Unió között hosszú távon. Szeretnénk együttműködni az, együtt, az eladóval és a többi árnyék jelentéstevőben ebben az ügyben. Köszönöm. Henkel úr, Rikke úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elégedettek vagyunk azzal, hogy a tanács véleményünket kéri a konzultációban, több aspektusból lehetne ezt egész egyszerűen vizsgálni. Az egyik a költségvetési aspektus, az Euratom programot, a Horizon 2020-at összefogja, és a két évvel való meghosszabbítási kutatási programoknak, hogy belehessen a nukleáris energiával kapcsolatos kutatásokat fejezni nagyon hasznosnak tűnik, jó megoldás. Az összegekkel kapcsolatban most nincs megjegyezni való, az alapokkal kapcsolatban tudom, hogy nagyon sok érzékenység van a nukleáris energia tekintetében, és ezért, illetve ettől függetlenül úgy gondolom, hogy a, az atomenergia témájában folytatott kutatások fontosak, és ezért támogatandóak, a, nem csak a biztonság szempontjából, hanem a hulladékok elhelyezése biztonságos megsemmitési szempontjából is. És van számos program, aminek a felülvizsgálatára szükség van, illetve a reaktorok, illetve az atomerőművek biztonsága szempontjából is fontos folytatni a kutatásokat. Aztán vannak azok a programok, amelyek az új energiaformák, az új nukleáris energiaformák irányába való kutatást támogatják. Ezek a fúziós programok nagyon sokkal kedvezőbbnek tűnnek, mint a jelenlegi atomenergia. Bizonyos garanciákat érdemes tehát ezen programok számára biztosítani, hogy a folyamatban lévő programoknak a, a befejezését biztosítani tudjuk. Az előttem szóló is azt mondta, hogy a hetedik keretprogram és Nagy-Britannia kérdésében nagyon fontos lenne, hogy 2020-ig átmeneti időszak legyen, és addig a kutatásban résztvevő Nagy-Britannia folytatni tudja az együttműködését velünk az atomenergia tekintetében. Ezért ezt a javaslatot is teljes mértékben támogatni tudom. Köszönöm szépen, elnök asszony. E e- köszönöm szépen, Matthias asszony a GUE nevében. Köszönöm szépen, én is azzal szeretném kezdeni, hogy köszönöm az előadónak ezt a javaslatot. A frakciómban nincsen még közös álláspont az atomenergiával kapcsolatosan. Támogatjuk az Euratom program meghosszabbítását, de ezt nem szabad azzal összetéveszteni, hogy általánosságban pártoljuk vagy ellenezzük az atomenergiát. Nyilván korlátokra van szükség a felhasználásban, de egyelőre nem tudok a részletekbe belemenni. Mivel annyira megosztanak a vélemények frakciónkon belül, azért szeretnék néhány észrevételt tenni, de egyébként az előadó véleményével többnyire egyetértek. A program folytatása és a klímaváltozás elleni harc céljait össze kell hangolni. A legfontosabb cél az energiállátás biztonsága. Folytatni kell a beruházásokat a kutatásba ezen programon belül. Egyetértünk azzal, ami a pénzügyi erőforrásokkal kapcsolatosan elhangzott, már ami a leszerelést illeti. Függetlenül az általános álláspontunkat tekint, illetően az atomenergiával kapcsolatosan, ami a személyes véleményemet illeti, én ellenzem az atomenergia projektek további támogatását. Szerintem ezt nem kellene prioritásként kezelni egyáltalán. Sőt, olyan erőfeszítéseket kellene tennünk, amelyek közé nem tartozik az atomenergia támogatása. Én ezért fontosnak tartom ezt a javaslatot. Sövalié úr. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollég. nagy mértékben támogatom, és nagyra értékrem az Európai Bizottság javaslatát, ami a megújuló energiákat, a, a szén alapú energiákról való áttérést támogatja, és ennek igazából a nukleáris energia is útja. És ráadásul pont azok tiltakoznak általában leginkább az atomenergia ellen, mint akik a széndiokszid kibocsátást szeretnék csökkenteni. A maghasadásra, illetve a hasadóanyagokra szükség van nem csak az energia szempontjából, hanem orvosi szempontból is. Nagy-Britannia döntést hozott, mégpedig az állampolgárok megkérdezésével. A közös európai TORUS program az Egyesült Királyságban található ez a partnerség. A mi frakciónk által is támogatott európai együttműködést vizionálja. Az atomenergia területén történő közös kutatás nagyon fontos, és ennek jó példája ez a program. Nagyon komoly szükségünk van az atomenergiára az energiabiztonság szempontjából, 2014 és 18 között 400 millió kilovattal csökkenne az energia rendelkezésre álló energia, hogyha a nukleáris atomerőveket lezárnánk. Ahogy a jelentéstevő azt is rámutatott, nagyon fontos azonban a kutatás, különösen a hulladékok elhelyezése, illetve a ö, az atomrakrok leszerelése szempontjából. Közös érdek az, hogy a kutatások ezen területeken tovább folyanak. Köszönöm. Lei la parola kollega Kolicev, prego. Köszönöm szépen, Kolicev kollega. Köszönöm szépen. Nagy érdeklődéssel hallgattam meg a felszólalásokat, a különböző laikus véleményeket az atomenergiával kapcsolatosan. Nagyon érdekes volt ez, mint ez gyakran megtörténik, az ideológia fontosabbá válik, mint a technológiai tudás. Több kolléga is beszélt a jelentésről. Tudják-e, hogy atomenergia nélkül a nagy feszültségű energiahálózat egészének stabilitása inogna meg. Én nem gondolom, hogy ilyen gyorsan le kellene mondani, az atomenergiáról. Hogyha továbbra is akarjuk használni az áramszolgáltatást, a mobiltelefonunkat, és folytatni akarjuk a közlekedés elektromos alapokra helyezését, akkor további atomerőművekre is szükség lesz. A másik kérdés, hogy az Euratom jövőbeli orientáció hogyan alakul. Hogyha arra számítunk, hogy hogy mindenki folyamatosan egészséges lesz, akkor nem kell tovább kutatnunk, de a rádió izotópos gyógyászat talán az egyik legígéretesebb ága az orvostudományi, eh, orvostudomány kutatásainak. Gondolkodnunk kell a, az atom hulladék elhelyezéséről, de nem ideológiai alapon. Sok kolléga azt gondolja, hogy a kiégett üzemanyagok köztes tárolásban csak hulladékot jelentenek, ellenkezőleg ez koncentrált alapanyag. Olyan nyersanyag, amit a nukleáris reaktorok következő generációjában jól fel lehet használni, anélkül, hogy nagy mennyiségű hulladék jönne létre. Ugyanezt nem lehet elmondani a napenergiához vagy a szélenergiához használt technológiáról. Nagyon fontosak az atomenergia felhasznált anyagok újrahasznosítására induló programok, ezek már rendelkezésre állnak az Európai Unióban. Az új gyógyszerek, amelyek rádióizotópokat tartalmaznak, sok területen nagyon hasznosnak bizonyulnak, és hatékonyabbak is, mint a vegyület alapú gyógyszerek. Kérem a kollégákat, hogy ne csak a naív ideológiai vélemények alapján döntsenek. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon érdekessé kezd válni ez a vita. Én is most szeretném Becca Hamsnak visszaadni a szót. A bizottság nem jelent meg a vitán, de majd írásban válaszolnak a kérdéseinkre. Köszönöm, sajnálatos az, hogy a bizottság nem tudott itt lenni, ugyanis egy kérdés egyértelműen felmerül a vitából, illetve abban, amit Henkel úr is elmondott. Úgy vélem, hogy a bizottságnak ezt meg kellene válaszolnia, hogy az ötös cikk kiegészítése megtörtént-e, és a C alatt azt mondják, hogy az Euratom program nyitva áll országok vagy területek előtt nyitva áll, amelyek részt vesznek a hetedik Euratom kutatási programban 2014-2020 között. Nos, kérdéses az, hogy az Egyesült Királyságra is vonatkozik-e ez a kiegészítés, illetve a Brexitre. Számomra ez nem egyértelmű, pedig fontos lenne erre a válasz. A bizottság azt is bejelentette, hogy lesz majd módosítója az Euratom szerződéshez, a kutatási program eh, mellett, annak érdekében, hogy konzekvensek legyenek a Brexit által. Hogyha a bizottság ezt nem tudja ma megválaszolni, mert a főigazgató valahol kering az Európai Parlament és az Európai Bizottság között, nos, akkor úgy gondolom, hogy írásbeli választ kell erre kérnünk. Az a kollégáim véleményét kommentálva, különböző információink vannak az atomenergia fejlődéséről az Európai Unióban, illetve világszerte. A kollégáknak szám adatokat tudok rendelkezésre bocsátani a fejlődésről. Csak egy ország van a világon, ahol valóban atomenergia képítése zajlik, ez Kína minden más országban az atomenergia felhasználása csökken, ez ahhoz kötődik, hogy már régóta nincsenek új projektek, ez már nem éri meg, és ez mutatja a nagy vállalatok, a nagy nukleáris területen ténykedő cégek gazdasági helyzetét, és ez nem csak az Aréváról, az EDF-ről van szó, ezek már szinte csődbe mentek, hogy így mondjam drasztikusan, de a Westinghouse esetében is egy olyan fejlődést láthattunk, ami az egész szektort illeti. Japán, a japán ipar a fukushimai katasztrófa után óriási gazdasági gondokkal küzd, és ez kihatott arra, hogy világszerte már nem igazán kívánnak atomenergiával foglalkozni. Nagyon fontos még a kutatás a fúziós területen. Van egy szakmai vita, amelyet sokan nem is ismernek, de a szakmai vita, lehet, hogy Henker úr ezen nevet, de ez talán passzol a MeToo hashtag vitához. Ki engem, mint előadó nőt. Általában inkább férfiak erről beszélni, de a magfúziós technológiáról szóló vitában volt egy korrektúra az elmúlt évben, a hatékonyság értékelését illetően a fúziós folyamatokat vizsgálták így meg, és eh, ezt értékelni kell annak szempontjából, hogy milyen fajta jelentőséget tulajdonítottunk eddig a MAG eh, fúziónak a programjainkban. Buzek elnök úr nagyon jó kört hívott össze, hogy az Európai Unió költségvetésében is megvizsgáljuk ezt, tehát hogy hogyan bánunk majd a költségvetési eszközeinkkel. Beszélni kell ennek kapcsán arról, hogy mennyire akarunk foglalkozni a fúzióval, amely a század végéig nem fogja megoldani az energia gondjainkat. Tehát tudnunk kell azt, hogy hogyan fogunk befektetni, hogyan bánunk a befektetésekkel ezen a területen. Az első vita az Eurótom kapcsán továbbra is izgalmas lesz. És közre fogom adni ezeket a különböző véleményeket annak érdekében, hogy megfelelő vizet folytathassunk. Köszönöm szépen. Hozzá kell tennem azt, hogy az Európai Bizottság képviselő mégiscsak itt van Csád úr. Mielőtt megadom neki a szót, röviden Rebekának azt szeretném mondani, hogy ha szeretné a legfontosabb kérdéseinket elismételni a bizottságnak, azt lehet, el tudjuk küldeni írásban is, de mivel szóban is most tud válaszolni, ezért adjunk neki lehetőséget, hogyha gyorsan el tudnánk ismételni a kérdéseket. Felmerült a kérdés a vita során, hogy a javaslatunk ötös cikkében, ahol arról beszélnek, hogy az Euratom programot meg kell nyitni a különböző országok társulása előtt, illetve régiók társulása előtt, amelyek tagjai a hetedik Euratom programnak 2004 és 2018 között. A kérdésünk az az, hogy ez alá értik az Egyesült Királyságot is-e? Elnök asszony, köszönöm szépen, és elnézést kérek, hogy nem voltam itt a vita elején. Harmszásolnak is szeretném kifejezni elnézésemet. Nagyon örülök azonban ennek a lehetőségnek, hogy az Európai Bizottság javaslatát bemutathatom a jelenlegi Euratom rendelet meghosszabbításáról a kutatás és képzés érdekében. Az Európai Bizottság e területen végzett munkáját azon időszakos értékelésre alapozta, amit nemrég végeztünk el a jelenleg folyó programról. Ez a 2014-18-as időszak. A kutatási tevékenységeket, amiket a közös kutatóközpont végez, vizsgáltuk, illetve az indirekt kutatási tevékenységeket is, amit a kutatási főigazgatóság ellenőriz. Ez a két elve van, vagy eleme van tehát a magfúzióval és a maghasadással kapcsolatos kutatásoknak. Az Euratom szerződés a program időtartamát 5 évben maximalizálja, ezért vagyunk abban a kellemetlen helyzetben, hogy a kutatási keretprogram, illetve az Euratom kutatási és képzési tevékenységeinek az időtartama nem esik egybe. De az időszakos értékelés megerősítette azt, hogy általánosságban jól működik a program, kielégítően működik, és különösen a japánbeli fukushimai baleset óta, ami 7 évvel ezelőtt történt, az Európai Bizottság által irányított atomenergiára kapcsolva kapcsolatos kutatások különösen a megelőzésre, a biztonságra és a biztosítékokra összpontosítottak. A tagállamok és erre szeretnének fókuszálni, csak úgy, mint a nép, az Európai Unió lakossága. Ezért javasoljuk azt, hogy 2019 és 20-as évekre terjesszük ki a programot, a meglévő szöveget gyakorlatilag előre gördítjük, a számokban vannak változtatások a költségvetésben, amik a több éves pénzügyi keretben már jóváhagyott számokon alapulnak. A tagállamokkal a tanácsban az első eszmecserénk gyümölcsöző volt, és meg tudjuk erősíteni azt, hogy összhangban a korábbi programokkal ezt a meghosszabbítást sikerült elérni, mert úgy gondolják, hogy a tagállamok is, hogy helyes ez a megoldás. Örülünk, hogy az Európai Parlament is így gondolja. A társult országokkal kapcsolatos kérdés. Nos, az a rendelkezés, amit a tisztelt képviselők említettek, nem azt célozza, hogy az Egyesült Királyság helyzetével birkózzunk meg, ahogy a szakbizottság tudja, az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeli kapcsolatairól szóló tárgyások éppen zajlanak, és biztos vagyok benne, hogy konkrét eredményre fognak vezetni. Hogyha a tárgyalásoknak az eredménye azonban az Európai Kutatási Keretprogramra is kitér, akkor természetesen annak megfelelően fogunk eljárni. Más társult országokra vonatkozik tehát ez a szöveg olyan országokra, amelyek korábban lettek társult tagjai az Euratom közösségnek. Az Euratom keretprogram, vagy a 2014-18-as kutatási és képzési program társult tagjai. Elnök, Köszönöm szépen, folytatni fogjuk tehát ezt az eszmecserét még sokkal a mai ülésünk után is. A napi rendünket korán befejeztük. Kollégák, köszönetet mondok ezért. Egyéb munkánkat tudjuk most folytatni a hosszabb szünetben. Délután folytatjuk a munkát. A